Please leave the room. Kérem, hagyják el a termet. Kérem, menjenek ki. Because itre... Az itre szeretne szavazni. Yeah. Fuori. Kifele. Bene, cominciamo. Kezdjük el a mi ülésünket, tehát folytassuk az előző ülést. Most az ITRE külön ülése következik. Lesz némi gondunk, mert sajnos sok a dolgunk, sok lenne a dolgunk, de kevés idő jut erre, és mindent muszáj megtenni mert itt határidőkről beszélünk. Úgyhogy meg kell próbálni a lehető legrövidebb alatt megtárgyalni az ügyeket, és csak röviden lehet hozzászólni. Kérték, hogy még egy percet várjak. hogy azok a kollégák, akik kiszaladtak vissza, tudjanak jönni. Hát őket még megvárjuk. És utána pedig azonnal kezdjük a szavazást. Molto veloci. Két ö, rövid szavazás lesz, két gyors szavazás, de utána bizony számos kérdésről kell még döntenünk. Ezek mind olyan dolgok, ahol már eleve késésben vagyunk. Talán el is kezdhetjük akkor az ülést, illetve a szavazást. Először legyen egy tesztszavazás, mert bizonyít sok szám meg arány változott. Ellenőrző szavazás tehát. Megnyitom a szavazást. Nézzük, ki van jelen. Bene, ci siamo. Köszönöm. Ment a dolog. Abbiamo anche, non abbiamo sovrapposizioni di És egyik frakcióból sem nyomták meg túl sokan a gombot. Akkor kezdjük a szavazást. Ulfskok jelentés. Így blokk szavazással kezdünk. 33-astól a 48-as módosítóig. van mindenkinek? Tehát 33-tól 48-ig mellette. Ellene? Szerintem elfogadtuk, de jó lett. jó lenne, ha ellenőriznénk. Arra mettiamo i voti, la votazione... Jó, akkor helyesbít az elnök, 33-astól 58-asig tart a blokk, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 20-17 arányban elfogadtuk. Másik blokkszavazás következik 34-estől a 26-osig. Elnézést kér az elnök. Nem, nem, jól mondtam. 34-estől 26-osig. Mellette. Ellene. Elutasítva. Jön a 35-ös módosító. Mellette? Ellene? Elutasítva. 36-os. Mellette? Ellene? Elutasítva. 37-es. Mellette? Ellene? Elutasítva. 7-es. Mellette? Ellene? Elutasítva. Ellenőrizzük a hetest. Tessék, parancsol. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-26 arányban elutasítottuk. 40-es módosító második rész mellette? Ellene. Elfogadtuk. Blokkban szavazunk 8-as, 17-es, 19-es, 18-as, 20-as és 5-ös módosítóról. Tehát a 8-astól az 5 össég mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt, tessék. Votazione aperta. Megnyitom a szavazást. Tehát 8-astól az 5-ösig. Lezárom a szavazást. 16-24 arányban elutasító. 75-ös módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-estől 16-osig blokkban szavazunk. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 44-es. Ellenőrizzük a 43-ast. Ott a Chiusa. 22. Lezártam. 22-16 arányban elfogadtuk, elnézést kérek. 44-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette ellene, tartózkodók elfogadtok, 50 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A favore. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60, 61 együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64 65-66 egyben mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös és a 6-os második része mellette ellene tartózkodók elutasító. 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 30-ast ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 15-25 arányban elutasítva. 29 mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. Együtt a 69, 70-es és 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 71, 72 és 32 együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 74 mellette, ellene 74. 74. 74 a favore a 74-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23 mellette, ellenőrizzük a 22-es. 22, chiuso. Lezártam a szavazást, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 24-14 arányban elfogadtuk Gratulálunk a jelentéstevőnek. Második szavazás. A Valean véleményről fogunk szavazni. Emendamento 22-es módosító. Mindenki kész van? 22-es módosító mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 22-est. Kiúza. Lezárom. 14-23 arányban elutasítva. 7-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 8-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 9-es. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Negyven mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 53-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 54 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 55 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 18 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 56-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodok, elnézést, nem figyeltem, 24-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a kettest. Tessék, lehet szavazni. Verifica sul 2. Votazione. Lezárom a szavazást. 11.30 arányban elnézést kérek, elutasítva. 27-es jön mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, 20, tehát hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 36. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5-ös. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 4-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kikért szót. Hát elfogadom a szavazás végeredményét, mert hát végül is szavazunk de szerintem egy ilyen hosszú, fárasztó szavazás után még két kisebb, rövidebb szavazást tartani nem okos dolog, mert látszik, milyen kevesen vagyunk. Nem, nem igazán ideális a helyzet. Jól lett volna, hogyha csak egy dologról szavaztunk volna. Linko Botta, Linko Köszönöm szépen Köszönöm, Claude, tényleg, hogy mennyire aggódsz itt a kollégákért, de ezt egy kicsit elvártam volna, amikor én azt javasoltam, hogy ma hajnali háromtól ma kilencig kellett volna elolvasni az indítványokat. Az se volt rendjén. Folyamatosan rosszul csináljuk, de itt nem arról van szó, ha, ne, ha valami nem, valamit én nem szeretek, akkor ellenzem. Teljesen igazad van, túl sokat szavazunk ma, ez igaz, de igazából az előző szavazás előkészítése sincs rendjén. Ilyet nem lehet csinálni, de erre még majd visszatérünk. Uh, Madam Chairman, uh, I... Elnök az, hogy nem értek egyet Turmes úrral, ez egy jogalkotási javaslat. és ez természetesen sok ezer életet menthet meg a következő években. Miért mondod azt, hogy ez nem fontos? szavazás. Talán még fontosabb, mint az előző. Egyszerűen nem értek egyet ezzel. Köszönöm. Turmes úr, a záró szavazáshoz jutottunk. Azért történik mindez, mert 24-én lesz a Simkóban a szavazás. Lehet, hogy félreértettek. Hát persze tudom én azt, hogy ez egy fontos szavazás, de még jobb, jobb lenne, hogyha teljes létszámmal jelen lennénk a szavazáson. Hát miért mentek el? A válasz. Jó, de szerintem menjünk tovább, szavazzunk, tényleg. Rendben van. Grazie, Laura. Köszönöm szépen. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Ja. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 34 a favor. 34-en szavaztak mellette, 4-en ellene, három tartózkodó volt. Elfogadtuk. Grazie a tutti colleghi Köszönöm kollégák a részvételt, a jelenlétet. Most pedig még van munkánk, mindannyian jobban örülnék ha nem kéne most itt lenni, de hát van még dolgunk a 6-tól a 15-ös napirendi pontig az innovációs csomagot kell megvitatni. A Horizont 2020-ról van szó, illetve a költségvetési mentesítésről. Gressle hogy már nincs itt. Rivellini úr viszont itt van, illetve Rivellini úr sincs itt, ezért Eiler, úr következik. Hölgyeim és uraim, most ebben az esetben nem a magam nevében szólok hozzá, hanem Gressle kolléganőkért meg arra, hogy a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében egy rövid közleményt, állásfoglalást olvassak fel. Itt a mentesség megadásáról van szó, a mentesítésről van szó a közös vállalatok esetében. Valamennyien tudják, hogy különböző discharge, tehát mentességi szabályozást alkalmaznak a frakciók, vagy ilyet terjesztettek elő legalábbis. Erről szavaztunk a Költségvetés és az Ellenőrzési Szakbizottságban. A bizottságnak, az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy eh, az intézmények között egyeztetésre került sor ezt megelőzően már, amely lehetővé teszi, hogy kompromisszumot találjunk, és a parlament pozíciója eh, ebbe beleillik. Tehát a következőt olvasom fel Gressle asszony nevében, mint a tanács képviselői mindjárt visszaigazolják. A Korreper tegnap elfogadott egy közös nyilatkozatot, miszerint a három intézmény egyetért az eljárási módban. A következő parlamenti eljárásról szembesülünk következő időszakban. A tanács által megadott biztosítás esetében, vagy biztosíték esetében közös nyilatkozatban kell elfogadni a pácsot, és, és egy ellen, a delegált jogszabályjal mm, beterjesztett módosítást visszavonjuk, és a szavazás előtt a Lamasz úr, biztos úr hozzászól majd még, és egy összefoglalását fogják felolvasni a közös nyilatkozatnak, és a koordinátorok a döntése alapján visszavonják a állásfoglalásra nyúló indítványt. Az Európai Parlament a jogalkotási eljárás keretében megy tovább, és minden esetre most még egyszer a tanácsnak és a bizottságnak szeretnék köszönetet mondani. Ez volt tehát a Gresszleféle szöveg, amit most a nevében felolvastam, ő, és ő még ezt el tudta volna mondani, ha az előző napi rendi pont nem tartott volna olyan sokáig, ami az érdemi részt illeti Hát ez egy meglehetősen bonyolult jogalkotási manőver, amire egy sor került. Négy lényegi pontról van szó. Az, egy, az egyszerűsített pénzügyi szabályok, amelyek a 209. cikk alá esnek a pénzügyi rendtartásban, és van egy költségvetési rendeletben, és ez nem az, amit a bizo- az Európai Bizottság általában alkalmaz, hanem egy auditingról beszélünk, amit a számvevőszék végezel, és az Európai Bizottság ígéretet tett arra, hogy egy felülvizsgálatot is készít a következő időszakban. Azt gondolom, hogy az intézmények között itt meglehetősen rugalmas megközelítésre van szükség, miszerint a nagy közös vállalatok esetében egy külön mentesítést alkalmaztak, ez a transzparencia szempontjából fontos, és tehermentesítést is jelent az érintett iparágok számára, de hát meglehetősen összetett és bonyolult folyamat volt ez az egész a tanácsnak. Szeretnék köszönetet mondani, hogy késznek mutatkoztak arra, hogy eleget tegyenek a kívánságainknak. Köszönöm a hozzászólását. Itt már úgy lát, látom a görög elnökség, megadom nekik a szót. Az itre, itrében a görög elnökség első hozzászólását hallhatjuk majd. Köszönöm, elnök asszony. Valóban ez az első felszólalásunk az Európai Parlamentben. Köszönjük, hogy meghívtak minket az ITRE bizottság ülésére. A Koreper ülésén, amely tegnap január 8-án történt, konszenzus alakult ki a különböző mentesítési eljárások tekintetében a közös vállalkozások ügyében. Az elnökség megállapította, hogy egy közös nyilatkozatot fogunk tenni a tanácsnak elfogadás céljából, és most várjuk az önök véleményét, is a témában, hogy utána folytathassuk a beruházási csomagról való tárgyalásunkat, amelyet valamennyi intézmény szívügyének tekint. Köszönöm szépen, bizottság képviselői! Uh, Köszönöm, boldog új évet kívánok mindenkinek! Mi is örülünk annak, hogy eljutottunk eddig a kompromisszumig. Sok jó indulat kellett hozzá minden intézmény részéről, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez lehetséges legyen. Örüljük, hogy az egyszerűsítési szándék megmaradt az mostani szövegben is, tehát egyszerűbbek legyenek a pénzügyi szabályok, ugyanakkor üdvözöljük azt is, hogy a teljes körű áttekinthetőség érvényesül majd. Itt két világ, két ellentétes szempont mindkettőből a legjobb egyszerre érvényesül, és reméljük, hogy ez az egész csomagra majd jellemző lesz. Köszönjük szépen. Vére Madurell asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A frakció nevében szeretném azt elmondani, hogy üdvözöljük a görög elnökséget. Gratulálunk, hogy sikerült megállapodni. A parlament mindig is ezen a véleménye volt. Örülünk annak is, hogy gyorsan sikerült meghozni ezt az egyezményt, és reméljük, hogy ebben a szellemben folyik majd tovább a tárgyalása a Horizont 2020 kapcsán. illetve az egész csomag kapcsán, ami végül is a Horizont 2020 egyfajta következménye. Elnök, köszönöm szépen Ére Madurel asszonynak. Más nem jelentkezett. Ha senki nem kér szót, akkor zárjuk le. Éler, Éler kolléga? Lenne még egy kérésem. Már megbeszéltük, hogy az első árnyék előadói ülésen azt, hogy mivel ez az egyik legfontosabb horizontális kérdés, jó lenne garantálni, hogy valamennyi ö, frakció ö, ezen a közös nevezőn, a horizontális módosítók nevezőjén megmarad, még ha ezen túl majd benyújt is másokat. Tehát, hogy jó lenne tudni, hogy ez így van-e valóban, hogy ebben az árnyék előadók, a különböző frakciók részéről megegyeztek-e. Az SZSD és a néppárti frakció képviseli ezt, de szeretném tudni a többi frakciótól is, hogy ezt a minimumot, ezt a közös nevezőt ők is osztják. -e. Némi bólogatást látok. Köszönöm. Köszönöm. Még valaki? Já bych se rád zeptal, jestli... Köszönöm, lenne egy kérdésem nekem is. Ez a megalapodás arra is kiterjed, hogy a költségvetést csökkenteni lehet, illetve egyéb részletekre is? Ha igen, akkor vagy csak a mentesítésről van, csak a mentesítésről, jó? Niszteroy, prego. Niszteroy úr, parancsoljon. Elnök asszony, pontosan ez érdekelt volna engem is, egyetértek tehát akkor azzal, ami elhangzott a közös nevezővel. Örülök, hogy ilyen megoldás született. Most ne felejtsük el, hogy az időtervet be kell tartanunk, minden hamarabb tárgyaljuk meg ezt a témát, hogy a programok minél előbb felállhassanak és alkalmazhatók legyenek. Aztán van még egy pénzügyi kérdés is. Kérdés, hogy mindent együtt csinálunk-e? Értem, hogy van most egy ilyen nyomás a pénzügyi szabályok tekintetében. Ugyanakkor ne legyen az, hogy az egyik projekt kicsit tetszetősebb, mint a másik, ne kezdjünk el mazsolázni közülük. Erről még jó lenne beszélni, gondolom, hogy az árnyék előadók erről már tárgyaltak, de van néhány fejlemény, amit mi nem ö, tudtunk követni, ezekre szeretnék fényt deríteni. Köszönöm, többen nem iratkoztak fel. A bizottságnak van-e még kiegészítendője, nem, és a soros elnökségnek jó, akkor lezárjuk ezt a, az igen sűrű délelőtti programot. Az ITRE-ben erről a témáról január 23-án csütörtökön szavazunk. 22-én, 23-án lesz tehát a mi ülésünk. Élel kolléga. Sorry, I don't elnézést, nem akarok feltartani senkit, de meg szeretném kérni a kollégákat, hogy a következő árnyék előadói egyeztetésre mindannyian jönne, jöjjenek el, mert a Gnisztaroly úr is mondta, a költségvetésről és más azzal szoros összefüggésben levő kérdésekről kell egyeztetnünk, és a bizottsági módosítóknak hatása lehet arra, hogy majd a különböző szakbizottságokban hogyan döntünk vannak még bőven a horizontális témákról is nyitott kérdések, és ezeket a következő árnyék előadói egyeztetésen feltétlenül le kell zárnunk. Tehát kérek mindenkit, hogy jöjjön el valamennyi árnyék előadót. Now we, we have... Scusate, c'è qualcuno che... Elnézést, van itt Mazei Kukovics asszony is szót kért. Köszönöm elnök asszony a szót. El szeretném mondani, hogy valóban nagy szükség van erre az árnyékelődő egyeztetésre jövő héten, remélem, hogy összejön. Én az Eurostar program árnyék előadója is vagyok, és az Eurostar nagyon fontos a startup vállalkozások szempontjából, azon kis vállalkozások szempontjából, amelyek újonnan jönnének létre, és mivel most megszülettek a kompromisszumok, ugyanakkor nem tudtunk róluk érdemben még egyeztetni, ezért azt várnám, hogy erről a nagyon fontos kérdésről még beszélünk majd. Ma kellett volna, ma lett volna jó ezekről beszélni, nyilván ez most már lehetetlen, ezért ezeket a kérdéseket ki szeretném emelni, hogy nem maradjanak ki a gondolkodásból, a startupok és az Eurostar program szempontjából. Köszönöm. Hát elég bonyolult napunk volt, így aztán elfogadjuk ezt a lehetőséget. Kárvájó asszony, kér még szót. Csak tisztázni szeretnék valamit. Voltak egyeztetések, de én nem kaptam meghívót, mert, vagy legalábbis úgy értettem, hogy engem nem hívtak meg, mert csak az előadókat hívták, és az árnyék előadókat nem. Ha valóban azt akarják, hogy ott legyünk, akkor kapjunk explicit meghívót, azt kérem. Én még semmilyen árnyék előadói ülésre nem kaptam egyeztetést, mert ami eddig volt, arról azokról azt hittem, hogy csak az előadóknak az egyeztetése, és az árnyékokat nem hívják. Tehát bizonyára ez egy félreértés volt. Ha az árnyék előadókat is várják, akkor ők is kapjanak meghívót. Riera Madurell. Riera Madurell asszony, és aztán még egyszer Éler kolléga. Köszönöm szépen! Azt hiszem el tudom magyarázni a dolgot. Minden egyes jelentéstevő párhuzamosan dolgozik az árnyék jelentéstevőkkel, utána pedig vannak közös előadói ülések, ez jó, de nekem ezzel semmi gondom nincs, tehát az árnyékelentéstevők ott nincsenek, csak az előadók. De hogyha gondolják, akkor erre eljöhetnek az árnyékelentéstevők is, de mi azt gondoltuk, eh, hogy ezek szakmai jellegű előadások, így aztán így jobb lesz, jobb, vagy ülések, ez így okosabb lenne. Holnap például lesz egy horizontális szakmai találkozó ülés az összes anyagra vonatkozóan. Holnap szakmai jellegű lesz a találkozó. Ah, yes, yes, yes, exactly. No, no, uh, no, because for instance, in my case, with the... Jelen esetemben hétfőn az összes árnyék jelentős tevő eljön majd az ülésre, az innovatív gyógyszerekről van szó, és utána lesz majd egy árnyékjelentéstevő ülés. De részemről semmi gond. De az eddigiek, eddigiekben így dolgoztunk. Meeting. De világos, hogy nem volt az előad, az árnyék előadók számára ülés, hogy csak az előadóknak, tehát legalábbis nem derült ki eddig. Prego. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, a munka, amit folytatunk ebben a témában nekem nagyon fontos volt, ugyanis az Európai Unióban fontos, hogy támogassuk a kis és középvállalatokat. Ezek az Európai Unión belül rengeteg munkahelyet teremtenek, de a kutatás fejlesztés területén, a tudományokban, a összesen 4 ra jutnak az alkalmazottak körében, vagyis a kutatásfejlesztés 4 de aztán a munkai teremtésben 70 ez egy olyan aránytalanság, amit nem lehet csak úgy megszüntetni, és de hozzá kell járulniuk az európai intézményeknek ehhez. Ez a kezdeményezés nagyon fontos hiszen átmegy az egyes tagállamok határai mindenek előtt Dániában és egyéb északi államokban kis és középvállalatok is működnek te- ezen a területen, amelyeknek még tíz alkalmazottjuk sincs, de hogyan tudnak ők átlépni a határon, ez a cél, ugye, hogy nemzetközileg is fel tudjanak lépni. Nagyon fontos, hogy az új rendelkezéssel hozzájáruljunk az európai gazdaság életképesebbé tételéhez, revitalizációjához. Kilenc kompromisszumost készítettem ebbe az irányba, és ezzel a fajta kommunikációval, közleménnyel úgy gondolom, hogy hozzájárulunk a további fejlődéshez, nincs szükség az árnyék előadók ülésére, elektronikus úton is meg tudjuk beszélni a kérdéseket, amelyek napirendre kerülnek, és el kell, hogy mondjam, hogy egyértelműen elutasítom úr Eiler úr javaslatát, hogy csökkentsék 12,5%-kal ezen a területen a kiadásokat. Ezt nem lehet megtenni hiszen ezzel leállítanánk a haladást ezen a területen. Köszönöm. Héler úr. Eh, I just want like... Kukovic Matej Kukovic, asszony először, és utána majd lezárjuk. The procedure. We are, we are... Csak az eljárást szeretném elmondani, az időszorításában vagyunk, az elő, hogy csak az előadók találkoztak, annak az az oka, hogy egy horizontális témában egy napi rendet alakít, egy menetrendet alakítsunk ki, hiszen ez különböző közös vállalatok eh, eltérő módon járnak el, és a mentesítés szabályai is különbözőek. Ez az oka annak, hogy eh, az elején eh, az előadók találkoztak csak, és ne osszuk fel, hogy ne, osz, ne, ne keressünk különböző megoldásokat itt a jelentés kapcsán. Ez az oka annak, hogy karácsony előtt ők találkoztak. A másik ok pedig, hogy minden egyes előadónak lehetősége van arra, hogy az árnyék előadókkal találkozzon és kialakítson egy közös véleményt. De Emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy horizontális megoldásra szükség van, és megállapodásra is, eh, ami pedig a költségvetést illeti, itt nem arról van szó, hogy kimazsolázzuk a dolgokat, eh, egy 16%-os költségvetési csökkentésről van szó, ezt látnunk kell. Tehát azt mondhatjuk, hogy az összes programban ugyanazt a csökkentést alkalmazzuk, eh, és ez egy politikai döntés, hogy hogy alkalmazzuk ezeket, nem lehet egyenként fellépni. Azt gondolom, hogy bölcs lenne egy horizontális költségvetési kompromisszum sikere fontos számunkra. Itt persze lehet javaslatokat tenni egyéni szinten, de ennek sok értelme nincs, hogyha csökkentés van általában, de mi ezt a költségvetésben nem akarjuk élményre juttatni, de hát a csökkentés megvan. Ezért meg kéne próbálni, és ezt is tettük, hogy a horizontális témákat meghatározunk, és szavazzunk, de valahogy a csökkentés megvan a költségvetésben, ennek valahol jelentkeznie kell, és hogyha mi itt nem csökkentük, akkor máshol kell csökkenteni. Ezt kell látni és ezért találkoztak az előadók. Ez nem egy végleges megoldás, vannak módosító kompromisszumokat is keresünk, természetesen ez az előadók és árnyi előadók dolga, de itt a frakcióknak is meg kell állapodniuk a horizontális témákban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elég informális módon folytatódik ez a vitám, Matej Kukovics asszony. Köszönöm szépen. Csak szeretnék rámutatni arra, hogy az Eurostar programban tízezer munkahelyről beszélünk az elmúlt időszakban, a jövőben meg még több lehet ez 2020-ig. Éppen ezért felelősséggel kell viseltetnünk, és felelősségteljesen kell viselkednünk előadóként és árnyék előadóként is, és nem elég egy ülés ebben az ügyben, nem mondhatjuk, hogy mindent megoldunk e-mailen. Emberek életéről beszélünk, éppen ezért az emberek életéről és jövőveli munkájáról van szó. Ennél fontosabb dolog nincs az Európai Parlament képviselőjeként. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig találok időt egy ilyen kérdésre, de az e-mail az egy dolog, de a csoportban tímként tárgyalni és létrehozni egy kompromisszumot, ez a fontos igazából. Ódi. Köszönöm, elnök asszony. Elert kolléga nagy türelemmel koordinálja ezt a témát, de lenne mégis néhány megjegyzésem. Az egyik a sürgős jellegű hiszen a közös vállalkozások várják, hogy végre megszülessen ez a szabályozás, és létrejöhessenek. Ezek a szövegek a pénzügyi keretről szóló tárgyalások al fejezeteit képezik, és nekünk itt most sürgős feladatunk, hogy itt az Európai Parlamentben néhány héten belül a mandátumunk befejeződéséig ezeket a dossziékat tető alá hozzuk, globális és átfogó módon. A kompromisszumokkal egyetértek, hogy most 100 milliót ide vagy oda dobunk, ez, erről már 100 órákat vitatkoztunk. A legfontosabb azonban az, hogy miközben világszerte kiváló, hatalmas együttműködés zajlik a magán és a állami szféra között számos országban, nekünk is olyan költségvetést kell alkotnunk, amely a lehető legjobb módon segíti ezt a fajta együttműködést Európában és ehhez az átmeneti költségvetési döntésekből kell kiindulnunk. A több éves pénzügyi keret kapcsán nyilván lesz majd 2016-ban egy felülvizsgálat, és az új parlament, az új bizottság, az új tanácsi elnökség alatt köteles lesz majd ezeket a költségvetési döntéseket felülvizsgálni, és most úgy kell előkészülnünk ezekkel a döntésekkel, gyorsan, transferzális módon, hogy akkor majd, most a választások előtt még, hogy bármi legyen a választások eredménye, meg legyen a későbbi időszakban is a szükséges költségvetés a revízióhoz, és nem szabad túlbonyolítanunk a dolgokat, gyorsan kell szavaznunk erről a szövegről, hogy a vállalkozások 2014-ben már tudják, hogy milyen borítékkal gazdálkodhatnak, még akkor is, hogyha a következő parlament fog majd a részletekről dönteni. Utolsó hozzászólás. Mert hát be kell tartani a 12 30-as idő határt is. Riera Maduro asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak annyi. Mert ugye most itt volt a karácsonyi szünet, hogy a, csak annyit, hogy, a hét, hogy még az év végén volt egy árnyékletés tevői ülés a költségvetésekről. Azt nem éler új javaslata a megnyírválás, hanem az általános költségvetés csökkentés következménye. Nem arról van szó, hogy másokra kívánunk mutogatni, nem, az egész par, az eg, a parlament elfogadta azt, hogy legyen egy ilyen globális csökkentés, költségvetés csökkentés, nem megszorítások mi, mi, miatt. Kérdés az, hogy hogyan, fog, hogyan fogjuk megtenni ezt a költségvetés csökkentést min, folyamatosan fontosnak tartom azt, hogy azt az árnyék, hogy ugyanabban az arányban ö, csökkentsük a költségvetést, mint amit ö, ránk kényszerítettek, és minden egyes részét a költségvetésnek ennyivel kell csökkenteni. Mi, mint frakció, egyetértünk Kéler úr javaslatával. Ransdorf úrnak pedig annyit, hogy ez a dolog eredete, az Eurostar nyilván eltér a többitől. Az Euró, Eurékának is örököse, de más, de más elemei is vannak. Tehát az lenne jó, hogyha minden egyes elemét a programnak, a csomagnak ugyanannyi ö, költségvetés csökkentésben részesítenénk. Ez volt legalábbis az első előadói ülésnek az eredménye. Szerintem nem kell e, e, e, föladni ezt az eredményt. Hosszú ideig tartott, még sikerült megegyezni. Szerintem folytassuk a tárgyalásokat ebben a hangnemben kérdésem az egy árnyék jelentéstevő ülés volt? Azt mondta az imént Riera Maduro asszony, hogy ez egy árnyék jelentéstevő ülés volt. Pido disculpas, quería decir en la... Elnézést, azt akartam mondani, hogy horizontális előadói ülése. Tehát minden egyes jelentésnek a jelentéstevői voltak ott. Elnök, azt hiszem, ez már most mindenkinek világos. Lezárom az ülést mindenkinek. Köszönet, január 23-án szavazunk. Jó étvágyat, és rövidesen találkozunk.